Goedemorgen iedereen. We hervatten eh, de vergadering. Jó reggelt kívánok! Folytatjuk a tegnap megkezdett ülésünket. Azonnal rá is térünk Makovei asszony jelentéséről szóló szavazásra, ez a napirendünk 11-es pontja. A jelentéstevőnk itt van. Makovei asszony szeretne mondani néhány szót. Jó reggelt kívánok mindenkinek, is. az árnyék jelentéstevő kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, akikkel nagyon jó volt az együttműködés. Köszönöm. Rendben. Akkor Kálfin úr szót kér? Köszönöm szépen. Nem akarom elodázni a szavazást, csak technikai kérdést szeretnék tisztázni. Jó lenne, hogyha a jegyzőkönyvben szerepelne, hogy ahol Republic of Macedonia, tehát Macedon köztársaság szerepel, a fájrom kifejezést kellene használni, ez az elfogadott EU-s fogalom. Rendben. Tudomásul vettük, mondja az elnök. Tehát a jegyzőkönyvben szerepelni fog. Akkor most kezdjük a szavazást. Nem jó szavazólistát kaptam. mellette, ellene, elfogadva. Afet 2 mellette, ellene, elfogadva. Tízes, Makavei asszony szóbeli módosítójával mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes bekezdés, szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es módosító Hártung úrtól mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es módosító Hártung mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es bekezdés, 2-es táblázat, Makovej Káfin módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as módosító hártungoltól mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es módosító Makavely asszonytól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító Mulderútól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-17-18-as módosítókat egy kompromisszummal fettük le, ez a hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkilences módosító, hártunk féle módosító okafogyott, hatos bekezdés, hármas táblázat McAvoy Calvin mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20 módosító Calvin képviselőtől ezt a hármas kompromisszum lefette, így erről nem kell szavaznunk. 21-es módosító, 22-es, 23-as, 24-es, ezeket a 4-es kompromisszum fedé, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Krisztián azt mondja, hogy bár a kompromisszumot elfogadtuk, mégis szavaznunk, szavaznunk kell a 22-es Makovej módosítóról mellette ellene tartózkodás elfogadva. A felt 5 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös módosító Hártong féle mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as Makovej mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük a 28-as, ez tehát a Makovej féle 28-as módosító, megnyitom a szavazást, igen. Néhány másodperc, és meg is érkezett. Jó, még nyitva van a szavazás, most lezártam. 16-6 arányban elfogadva. 29-es Makovej mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 8D új bekezdés, szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A fet hét mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-31-es, 32-es módosítók, ezeket az ötös kompromisszum fedé mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. A FED három mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33 Makavej mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34 Makovej mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35 Makovej mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os Makovej mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37 Hartung mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 Kálfén mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39 jó magam nyújtottam be mellette ellene tartózkodás elfogadva. A FET 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A FET 6 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40. Makovej mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42. Hártung, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43. Makovaj asszonytól, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44. Szóbeli módosító Makovej, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45, 46, 47-es módosítók ezeket a hatos kompromisszum fedé mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 48, hártong mellett ez fogyott. 49, Makovej, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 50-es, Hartung mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51, Makovej, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 52 Makovej mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53 Hártong mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55 Kálfin, nem, az 54-est elfogadtuk, tehát 55 Kálfin, ez okafogyott 56 Mulder mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 58 Kálfin mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57 az 58-assal kompatibilis, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59 mell Makovej mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as Makovej mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61 Makovej mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62 Meletics mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Tehát a 62-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást világosan elutasítva. De nem mindenki emelte egyértelműen a kezét. Lehet kicsit sportosabban kellene. 63 Stász Makovály mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 64 Makovály mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 65 mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 66 Kelfén, ezt visszavonták, 67 Maletics, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 68 Makovej. A kérdés, hogy a 68-astól nem, mégis csak külön szavazunk ezekről, tehát 68 Makovej mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 69 Makovej mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. 70 Mellettem. ellene, tartózkodás, elfogadva. 71 Mellettem. ellene, tartózkodás, elfogadva. 72 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 75 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 76 mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű. Nézzük meg a 76-ost, Makovei asszonytól megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. 13-11 arányban elfogadva 77-es mellette, ellene, tartózkodás, ez sem egyértelmű, ellenőrizzük a 77-est. Makovej asszony. Módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-11 arányban elfogadva. 78 mellette. Ellene tartózkodás. Szerintem ugyanezzel a többséggel elfogadtuk. Kérik az ellenőrzését, nem jó, elfogadtuk. 79 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 80 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 81 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 82 mellette,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 ellene, tartózkodás elfogadva 94 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 96, Kelfin. ez okafogyott, mivel elfogadtuk a 95-öst. Aztán egyes preambulum bekezdés, Jan Mulder szóbeli módosítása mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Ezt részenként kellett volna, ez volt az első rész, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész, ezt lefedi az egyes kompromisszum, akkor most az egyes kompromisszumról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes rész, ezt a kettes kompromisszum fedi, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító, Lukasz Hartong, ez okafogyottá vált, mivel elfogadtuk az egyes módosítót, a következő a hármas és a négyes módosító, de ezeket fedi az egyes kompromisszum, amiről már szavaztunk. Akkor az ötös következik, Makovej mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos és hetes, ezeket a kettes kompromisszum fedi, tehát erről nem szavazunk. Nyolcas módosító Kálfén mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences módosító Makovej mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel rátérünk a zárószavazásra, amelyet mindenképpen elektronikusan kell végrehajtanunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. hangulok elfogadtuk, gratulálunk Makovely asszonynak. Ezzel rátérünk Cseskova asszony jelentéséről szóló szavazásra. Csáskó elnézést, rossz irányba néztem, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A mentesítési eljárás a tanács és első ízben az Európai Tanács részére az idén egyfajta éves harc a parlament és a tanács között, amely arról szól, hogy az intézményeknek melyike rendelkezik nagyobb kompetenciákkal a mentesítés folyamatán. Van. 2011-ben is ugyanez volt a helyzet, mint az idén. Már másodízben beszélünk itt erről a témáról, Két különböző jogi vélemény született, és ettől és az intézmények közötti harctól eltekintve én úgy gondolom, hogy a parlament minden egyes kérdésére választ kapott. Fontos, hogy következetesek legyünk, és ugyanúgy járjunk el, mint az elmúlt évek során. Azt gondolom, az idén sem hozhatunk más döntést, e, vissza kell utasítanunk a mentesítés megadását, ez a második jelentésemnek a tartalma, erre van kihegyezve, és remélem, hogy a jövőben egy másik jelentéstevő talán jobb megoldással tud előállni. Nagyon szeretném, hogyha a tanács jobb párbeszédet folytatna velünk. Örülnék tehát, hogyha jobb lenne a párbeszéd a tanács és a szakbizottságunk közötti párbeszéd, de egyelőre más nem tudok javasolni, mint amit javasoltam a jelentésben. Kérem a kollégákat, támogassák a jelentésemet. Köszönöm. Um, Köszönjük szépen Cseszkova asszonynak. Szeretne-e valaki a tanács részéről felszólalni a, a teremben? Úgy látom, hogy a tanács nem képviselteti magát, de hát az interneten követhetik az eseményeket. Majd meglátjuk, mi lesz a szavazás eredménye. Szeretne még valaki hozzászólni? Úgy látom nem, akkor eltérünk a szavazásra. Egyes bekezdés. OD, egyes módosító mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Második módosító Zöndergárd mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Most a javaslatról szavazunk, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 23 egyarányban elfogadtuk. Senki sem tartózkodott. Ezzel rátérünk a Hármas módosítóra Csesková, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes módosító Csesková, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös módosító Zöndergárd, mellette ellene, tartózkodás. Azt hiszem, elutasítottuk. De ellenőrizzük. Ötös módosító Zöndergárd elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 13-11 arányban mégiscsak elfogadtuk. Hatos módosító Cseskova, ez okafogyottá vált, mivel az ötöst elfogadtuk. Hetes módosító Zöndergárd, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító Zöndergárd mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Zárószavazás, és még csak elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk. Gratulálunk Cseskova asszonynak. Ezzel a szavazás végére értünk. A napi rendünk következő pontja következne, de először körbenézek, hogy itt van-e mindenki a teremben, akire szükségünk lesz. Collega's, ik ga eventjes moeten uh, pauzeren, want... Kollégák, een rövid szünetet fogunk tartani, mivel a 2012-es évi éves jelentés az unió pénzügyi érdekének védelméről, csalás elleni küzdelem, egy olyan napi rendi pont, amelyet eh, Semet a úr jelenlétében szeretnénk megtartani, illetve Kessler úr jelenlétében, aki a az OLAF főigazgatója, de egyelőre még nem eh, érkeztek meg, úgyhogy most egy 5 perces szünetet tartanánk.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 Goed, collega's. We gaan de... Kedves kollégák, folytatjuk a mai munkát. 13-as napi rendi pont kapcsán két jelentésről fogunk beszélni. Az EU pénzügyi érdekeinek védelme. Ezt a jelentést Semmet a biztos úr fogja bemutatni, illetve létezik még az Olaf jelentése, amelyet pedig Kessler úr ad elő. Ezt a két dolgot külön szeretnénk tartani, és szeretnénk, hogyha Semeta úr bevezetné először a jelentését. Szender asszony szintén hozzászól a vitához, hiszen ő az előadó, utána pedig Keszler urat hallgatjuk meg, Szender asszony kap megint szót, és utána kerül sor a vitára, mindenki egyet tud ezzel érteni. Két dolgot szeretnék még elmondani, kollégák. Tíz órakor távoznom kell, mert én vagyok a jelentéstevője a Környezetvédelmi Szakbizottság ban az illegális hulladékok témájának a bizottság is jelen lesz, és Liberacki úr fog helyettesíteni 10 órától, utána pedig később majd visszajövök. 2 óra 30-kor délután sajtókonferencia kerül megrendezésre, a Kokobó Kaliningrádba és Bulgáriába küldött delegációjának beszámolójával, és kérem a tagokat, akik részt vettek a delegációs utazáson, a sajtókonferencia teremben, a P53G3-ban jelenjenek meg. Semete úr, parancsoljon, önni a szó. Uh, I am pleased to present to you the nagyon örülök annak, hogy bemutathatom a bizottság 2012-es eh, évi jelentését az EU pénzügyi érdekének védelméről, a csalás közelemről. Ez a jelentés nagyon fontos eh, részét képezi a költségvetési átláthatóságnak, annak, hogy az EU-s pénzeket hogyan kezelik, illetve ellenőrzik EU eh, e szerte. Nem csak áttekintésre tesz lehetőséget minden egyes tagországban, hanem fel szeretné hívni a figyelmet a gyenge pontokra illetve lehetővé teszi azt, hogy a csalás elleni küzdelemben jobban összpontosítsuk erőfeszítéseinket, illetve az EU különböző támogatásait jobban elosszuk. A tagországok 2012-ben értesítették a bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyekkel a hiányosságokat ki akarták küszöbölni. A jelentés ajánlásokat is megfogalmaz a jövőbeni fejlődést illetően. Ami a beszámolási metódusokat illeti, két gyakorlatot vezettünk be az elmúlt évben, és ezekről bebizonyosodott, hogy megfelelőek. Egyrészt az egyértelmű különbségtélen a csaláshoz kapcsolható, illetve nem csaláshoz kapcsolható szabálytalanságok területe, amelyeket a tagországok vétettek. A második az információ harmonizálása, a megelőző korrektív intézkedésekről, amelyek szerepelnek az EU konszolidált éves számláiban is. Van két új elem ebben a jelentésben, és ezek tükrözik a különböző megjegyzéseket is, amelyeket a Kokubú tett a korábbi éves jelentések kapcsán. Egyrészt újból értékeltük a kapcsot, a hibák megtalálása, illetve a szabálytalanságok jelentése között. A belső ellenzéseink alapján, illetve nemzeti hatóságokkal fenntartott kapcsolataink alapján biztosak vagyunk abban, hogy a, a szabálytalanságok csökkentek az elmúlt években, ez jelentős előrelépés. Mint ahogy emlékeztetnek rá, az elmúlt években a gályomnak adtam hangot, hogy maga a beszámolás nem volt megfelelő. Viszont, hogyha abból indulunk ki, hogy a legtöbb típusú szabálytalanságot jelentik is, amelyre fény derül, újból meg kell vizsgálnunk a számadatokat. A kérdések legfőképpen olyan országok kapcsán merülnek fel, ahol nagyon alacsony a bejelentett hibák aránya. Ez valóban jelzésszerű -e annak kapcsán, hogy a csalás aránya egy adott tagországban a nullához közelít, illetve mi a helyzet ebben az országban a felfedett csalások arányával. A bizottság ezen a tém, ebben a témában még további kutatásokat kell, hogy végezzen. A 2012-es jelentésnek egy új eleme, az olyan esetek kezelése, amelyeket csalásos esetekként eh, derítettek fel. Ezeknek a természetét is meg kell vizsgálni, illetve azt, hogy az egyes tagországok ezek hogyan kezelték. Ami a struktúrát illeti, a jelentés, mint általában plusz információt is tartalmaz egy-egy speciális területtel kapcsolatban. Ebben az évben a mezőgazdasági ellenőrzésekre összpontosítottunk. A szokványos munkadokumentumot függelékként jelenítettük meg a jelentésben, és a Herkul 2-es program kapcsán is. Ami a jelentés tartalmát illeti, hogyha a számokra összpontosítunk, akkor azt látjuk, hogy a csalás arányokat Itt 1200 millió euróról van szó, és a 2011-es adatokhoz viszonyítva ez a szint nagyjából ugyanolyan marad. 8%-kal növekedett a csalások aránya kiadások oldalán, és itt két esethez kapcsolható ez a előcsatlakozási alapoknál, ezzel a bíróságok foglalkoznak az érintett tagországokban, ami a bevételek oldalát illeti. A csalás aránya csökkent 35%-kal, az elmúlt évben 77 milliónyi eurót tett ki a csalások száma megnézzük azokat a területeket, hogy hol merül fel csalás, akkor az esetek igen eh, bonyolultak, ez kiderül a jelentésből is. Az olyan szabálytalanságok, mert nem csaláshoz köthetőek, illetve ezeknek a gazdasági hatása 2012-ben csekélyebb volt. A magyarázat ennek abban áll, hogy a pénzügyi korrekciók megvalósítására 2000-2006-os időben lezárult, és a kohéziós politikák kapcsán történt ez. A folyamatban lévő programokat egyre nagyobb mértékben valósították meg, és természetesen a mostani programozási időszak is a végéhez közeledik. Az erre az évre vonatkozó számoknál a bizottság 4,5 milliárd euróról szerzett tudomást a, amely nem került felhasználásra. Olyan esetekben, amikor meg kellett szakítani a kifizetéseket, 5 milliárd eurót tett ki a kohéziós politikából, és 2012 végén jártak le ezek a programok. Voltak felfüggesztésre vonatkozó döntések, és még az év végén is várhatóak ilyenek. Ez azt mutatja, hogy ezek a mechanizmusok, amelyek az EU költségvetésének védelmére irányulnak, illetve az adófizetők pénzének védelmére, valóban hatékony felhasználásban részesültek. Egy további következtetést pedig a 2012-es jelentésből is levonhatunk. A csalásokról történő beszámolás minden területen javult, de még mindig különböző megközelítések léteznek, ami a családok, csalások után követését eh, illeti a tagországokon belül. Vannak olyan tagországok, amelyek jelentős forrásokat szánnak a csalások felfedésére, és vannak olyanok, amelyek megfelelő pénzügyi korrekciókat vezetnek be, illetve büntető eljárás alá helyezik az ilyen eseteket. A tagországok megközelítése különbözik, de ez a különbség a különböző adminisztratív testületek között is megnyilvánul egy adott tagországon belül. Ez jelentős aggály számunkra, hiszen az Európai Unió egységes belső piacok közös költségvetésre rendelkezik, és csak annyira lehetünk erősek, amennyire a leggyengébb láncem ebben a rendszerben erős. Hát ezek az eredmények nem lepnek meg bennünket, és pont ezért fogalmazott meg a bizottság kulcsontoságú politikai kezdeményezéseket, amelyekről mindjárt be fogok számolni. Voltak olyan fellépések, amelyek az ő költségvetésének védelmére irányultak, és pozitív dolog, hogy ezeknek tényleges hatása érzékelhető. A jelentés megjegyzi azt, hogy a csaláshoz köthető szabálytalanságok fele csalás elleni szervezetek tevékenységének köszönhető, illetve a bűnöldözési eljárásoknak. Viszont a másik felét adminisztratív ellenőrzések jelezték a csalásoknak a szektorális szabályozások értelmében. Ez egy új fejlemény, és megerősíti a 2011-es stratégiában alkalmazott megközelítést is, miszerint struktúráltabb együttműködésre és koordinációra van szükség mindazokkal, akik felelősek az Európai Unió alapjainak megvédéséért. Az is kiderült, hogy a tagországok nagyon sok ajánlásunkat követték, amelyeket még a 2011-es jelentésben fogalmaztunk meg. A nemzeti kockázat felmérési stratégiák is jelentős eredményre vezettek, illetve a vám hatóságok stratégiái. A bizottság az elmúlt évben számos csalás elleni intézkedést ragadott meg. Ide tartozik például egy új sársány stratégia megvalósítása, amely az imént említ, amit az imént említettem. Például csalás elleni záradékok kerültek bele nagyon sok nemzetközi adminisztratív együttműködési megállapodásba, és a bizottság uh, javaslatába is az új közbeszerzési szabályozásokról, ennek is vannak csalás elleni záradékai. 2012. júliusában Redding biztos asszonynal együtt irányelvre történő javaslatot fogalmaztunk meg az unió pénzügyi érdekeiről, és ennek a javaslatnak a célja az volt, hogy biztosítsunk egy még harmonizáltabb megközelítést a csalás elleni küzdelemben, annak érdekében, hogy a bűnözők ne tudjanak visszaélni a különböző nemzeti jogi rendszerek különbségéből, és ne tudjanak ebből profitálni. Ez a típusú jogalkotás sikeres, de erre a pontra mindjárt vissza fogok térni. Ennek az évnek a júliusában egy ambiciózus javaslatot fogalmaztunk meg egy európai főügyész hivatalának létrehozására. Szeretnénk egy új független testületet létrehozni, amely legfőbb prioritást a csásáni küzdelemnek szánja, annak érdekében, hogy sikeresebbek lehessünk a küzdelemben kiadtunk egy kommunikét is arról, hogy az OLAF kormányzását hogyan tudnánk javítani, a már megszavazott reformokra alapozva. Várom önökkel a részletes vitát az elkövetkező hónapokban erről a kezdeményezésről, is. kíváncsian várom véleményüket mindarról, amit a bizottság megfogalmazott. Tisztelt képviselők, a 2012-es jelentés arra emlékeztet bennünket, hogy bár ugyan jelentős előrelépést tettünk a csalás elleni küzdelemen EU szinten, még mindig nagyon sok feladatunk van még mindig érzékeljük azt, hogy vannak olyan tagországok, amelyek nem szállnak megfelelő prioritást a csalás elleni küzdelemnek, az EU költségvetésének védelme érdekében. Jelentős különbségek mutatkoznak a tagországok megközelítése között. A bizottság javaslata, illetve a, a IF irányelv azt hivatottak biztosítani, hogy megfelelő follow részesüljenek a csalás elleni küzdelem különböző intézkedései is. Biztosítanunk kell, hogy ezek a fontos kezdeményezések megfelelő eredményre vezessenek, megfelelő jogalkotásként, mégpedig mind hamarabb a PIF irányelv, Ilyen kiderült az, hogy a tanács általános megközelítése felvizezte a bizottság javaslatát, és még a meglévő közösség joganyagot is veszélyeztetheti mindez. Éppen ezért a parlament eh, nagyon fontos, hogy kiálljon a hatékony eh, szabályok mellett. Nem szeretnénk azt, hogyha ebben a házban is megerősödnének azok a hangok, amelyek a bizottság javaslatnak ambícióit csökkentenék. Tisztelt képviselőként számítok önökre, annak érdekében, hogy ebben az anyagban tényleges előrelépés történhessen, illetve hogy az EU költségvetését hatékony módon megfelelően meg tudjuk védeni. Számítok az önök támogatására abban is, hogy az Európai Főügyész Hivatalát el fogjuk tudni fogadni, és ez a hivatal mi hamarabb felállhat, mivel Tudom, hogy az Európai Parlament teljes mértékben elkötelezett az adófizetők pénzének megvédése mellett, legalább annyira, mint a bizottság. Éppen ezért közös erőfeszítéseink tényleges eredményre vezethetnek. Köszönöm szépen a figyelmüket, és szívesen veszek részt a vitában. Commissaris, eh, voor ik het woord geef aan rapporteur Ayala Sender, zou ik eventjes willen kijken. Köszönöm szépen. Semeta úr előadását. Most pedig szeretném kérdezni a kollégákat. Makovem asszony, Mulder úr, és még valaki szeretne hozzászólni a kollégák közül? Makové, Move, Feve és Liberacki kollégák. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Semeta úrnak a beszámolóért. Ez nem pusztán egy éves jelentés, hanem számos pozitívum található benne, amely nagyon szorosan összefügg ennek a szakbizottságnak a jogalkotási javaslataival. Nagyon fontos tehát a parlament számára. Például a, az Európai ö, Ügyészségi Hivatallal kapcsolatos javaslat is ilyen. A részemről biztosíthatom önöket a maximális együttműködésről. Azok az eredmények, amelyekről hallottunk, nagyon összehang, összhangban vannak abba, azzal, hogy egyre szorosabban együttműködnek az intézmények, és ez meglátszik a csalás elleni közvetlen küzdelmen is. Ezen a területen is szoros együttműködés volt. A közvélemény ö, elsősorban a csalás céljával elkövetett szabálytalanságokra figyel oda, de az egyéb szabálytalanságokkal is foglalkoznunk kell, és még akár súlyosabb gondokat is okozhatnak ezek. A 2020-as intézkedések vég, végrehajtása, 2012-es intézkedések végrehajtása jelentős előrehaladást sikerült elérnünk ennek, érdek, ennek köszönhetően. És ezek az intézkedések ezeknek köszönhetően sok előrelépés történt a szabálytalanság felderítése. Ugyanakkor bizonyos növekedésekre sor került, és meg kell vizsgálni, hogy mit lehet tenni ezek csökkentése érdekében. Az egyik legfigyelemre méltóbb terület, és amely nagyobb figyelmet igényel, az az egységes forrás felhasználási kultúra hiánya a tagállamok között. Tehát a forrásokat a különböző tagállamok különkép, különbözőképpen kezelik, és itt érdemes fejleszteni a, ezeknek az összehangolását. Ez az administratív terhet is csökkentené. Ön is nagyobb egységességre hívott fel az eszközök harmonizálására és a csalás ellenes küzdelem harmonizálására. Ezt még nem értük el, ezt meg kell értetni a tagállamokkal és az egyes szervezetekkel, amelyek a saját költségvetésük birtokában folytatják a csalás elleni harcot. A források felhasználásában vannak különbségek, és itt nem csak a tagállamokról van szó. amely a különböző jogi hátteret tükrözi, hanem a csalás elleni harc különböző kultúráját, különböző hozzáállást, a költségvetések különböző fajta felhasználását illeti. Ez még sokkal nehezebb harc lesz, mint eddig gondoltuk volna ezek összehangolása. Mind az irányelv, mind pedig az Európai Ügyészségi Hivatal létrehozása előrelépést kell majd, hogy jelentsen e tekintetben. Hiszen a különböző tagállamok és különböző közigazgatások közötti különbségek az irányelv következtében enyhíthetőek. Ez segíteni fog abban, hogy meghatározzuk az ügyészségi hivatal hatáskörét és ennek a módszertanát, normáit, amely egy egységes kultúra kialakításához is hozzájárul a csalás és küzdelem területén. És eh, így az egyes tagállamok eh, különböző eh, intézményei standardizálhatják a csalás ellenes küzdelm, küzdelem során alkalmazott intézkedéseiket. A büntető jog is nagyon fontos ebből a szempontból. Nyilván fontos ez a csalás e, ellenes harcban, ugyanakkor a szabálytalanságok tekintetében is fontos a standardizálás. Hogyha nem teszünk lépéseket, akkor ez a jelenlegi kockázati szint nem fog javulni, mert pedig túlságosan magasnak tekinthető a kockázat. Azt hiszem, hogy nagyobb mélységben, mélységbe kell leásnunk, és megnézni, hogy a mi bizottságunk által elkészítendő jelentés hogyan tud segíteni ebben, különösen, amikor, különösen az irányelv tekintetében és az Európai Ügyészségi Hivatal tekintetében. Az Olaf javaslatai a garanciák növelését célozzák, de érdemes itt is részletesebben megvizsgálni a kérdést. Biztosítanunk kell, hogy az európai állampolgároknak megfelelő eszközök állnak a rendelkezésükre és az Európai Ügyészségi Hivatal létrehozatala segíteni fog ebben. Igyekszünk mi is segíteni az eredmények elérésében. Köszönöm szépen. Köszönöm. Látják, hogy békés hatalomátadásra került sor itt ennek az intézménynek az élén. Makovei asszony következik. Köszönöm szépen. Több mint 2100 szabálytalanságról hallottunk. Ez mind a család, mind a nem család jellegű szabálytalanságokat magában foglalja, ez 400 millió eurót jelent. Ugyanannyi körülbelül, mint tavaly. Kilenc korrupciós ügyről számoltak be, 2012-ben négy tagállamban, Észtország, Spanyolország, Ciprus és egy negyedik ország. E kilenc országgal kapcsolatban azok a kérdésem, hogy milyen tip, projekttípusokról van szó, útépítés, városépítés, képzés a második, milyen összegekről van szó, ezek teljes mértékben visszakerültek-e, igazságszolgáltatás elé kerültek-e a felelős személyek, és a korrupciós gyakorlatban keveredett vállalkozók fekete listára kerültek-e? Ezek lennének a kérdéseim és ugyanakkor azt látjuk, hogy a korrupciós esetek, bejelentett korrupciós esetek száma növekszik, tehát jobb ellenőrzésre van szükség, de még így is nem realisztikus ez a 9-es szám, ennél sokkal több eset van véleményem szerint. Következő héten számíthatunk az OLAF egyik jelentésére, amelyben olvashatunk majd az új módszerekről a korrupciós költségek mérésére, és javaslom, hogy a bizottság vegye figyelembe ezeket az új módszereket a saját korrupciófelderítési eszközeinek a frissítésére. Köszönöm szépen, Mulder kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Nem a jelenlegi helyzetre szeretnék rákérdezni. Azt hiszem, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel folytatni kell a csalás elleni küzdelmet, hanem azt kérdezném, hogy mire számíthatunk, amikor az Európai Ügyészségi Hivatal teljes mértékben működni fog mi lesz a különbség a jelenlegi helyzethez képest, mi, mennyivel többet tud tenni ahhoz képest, amit most az Olaf tud tenni. Milyen fő előnyöket várhatunk ettől. Meg kell mondanom, hogy mindig is támogattam ennek a hivatalnak a felállítását. Tagja voltam az első bizottságnak, amely ezt a kérdést vizsgálta már 95-ben, tehát mindig is támogattam ezt az intézkedést. De hallok olyan kritikákat, hogy semmi előny nem fog ebből származni, ezért nagyon hálás lennék azért, hogyha erős érveket tudna szolgáltatni ennek a posztnak a létrehozása mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogyha megengedik, én magam is szólnék néhány szót. Azt hiszem, hálásnak kell lennünk, hogy folyamatosan tájékoztatást kapunk a szabálytalanságokról és elkövetett csalásokról. Ma pedig Semeta úr is bemutatta nekünk a legfrissebb adatokat. Ugyanakkor hallottunk az ajánlásokról és szakpolitikákról is. És hát nekem az a tanulság, hogy a szabálytalanság és a csalás elleni küzdelemnek soha nem lesz vége. Ez az emberi természetből adódik, de vannak nagyon erőteljes eszközeink a harchoz, és rendelkezünk a büntetések fenyegetésével is. És meg kell neveznünk azokat az országokat, ahol korrupciós esetek voltak, azokat a felelősöket. Ez is egy eszköz. Nagyon nagy örömmel hallgattam a biztos úr előadását. És azt hiszem, hogy mindenki nagyon szívesen megkapná az előadását írásban is, mert voltak benne olyan adatok, amelyeket nagyon szívesen látnánk írásban. Kessler előadása előtt Semet a biztos úrt kérném, hogy reagáljon az elhangzottakra. Elnézést, még Inez kért szót. Köszönöm szépen. Az elhangzottak fényében szeretnék én is hozzáfűzni valamit, ahogy Makové asszony említette. A korrupció költségével kapcsolatban nekem is lenne egy kérdése, mert szó volt erről, tehát hogy mennyibe kerül a korrupció elleni harc. Ez egy nagyon fontos kérdés, amikor megszorítások korát éljük. És volt egy belső vita hogyha sok szabálytalanság, sok csalás van, korrupció egy adott tagállamban, akkor természetesen ez nem pozitív. De hogyha ö, nincs magas korrupció és szabálytalanság egy adott tagállamban, akkor pedig arra gyanakodhatunk, hogy nem derítették azt fel. Tehát hogyan tudjuk megbízhatóan megállapítani, hogy melyek a kockázatos és kevésbé kockázatos tagállamok, milyen indikátorok segítenek ebben. Tehát, hogy például milyen ügyek kerültek bíróság elé? Hiszen jelentős a korrupció, de lehet, hogy egyes országokban azért nem magas ezeknek a száma, mert egyszerűen nem derítik fel, vagy nem kerülnek bíróság elé. Ez elég komplex ez a kérdés. Valóban megfelelő módszertanra van szükségünk, módszerekre, ahhoz, hogy kimondhassuk, hogy hol van korrupció. Hatékony rendszerre van szükség ezek azonosítására. És azok az országok, amelyek hófehérnek tűnnek csak azért, mert nem nincs ott felderített korrupciós eset, lehet, hogy ezek a legkorruptabbak. Az állampolgárainknak be kell tudnunk bizonyítani, hogy megfelelő rendszerünk van, és nem kell aggódnunk, amiatt, hogy nem derítünk fel egyes korrupciós eseteket, és hogy azok az országok, amelyekben nem alacsony, nem magas a korrupciós arány, azok valóban nem korruptak. Hiszen pillanatnyilag csak az a benyomás, hogy mindenki korrupt az állampolgárokat pedig meg kell nyugtatnunk, hogy valóban megfelelő munkát végzünk ezen a területen. Köszönöm. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen a megjegyzéseket, és először is szeretném megköszönni a jelentéstevő kedves szavait az idei jelentéssel kapcsolatosan. Teljes mértékben egyetértek önnel abban, hogy Valóban mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb minőségű jelentés szülessen. Megpróbáltunk összehasonlítható számadatokat is rendelkezésre bocsátani a megfelelő értékelés érdekében. Egy dolgot nem szabad azonban elfelejtenünk. Ez a jelentés a tagállamok által bejelentett és feltárt csalásokról szól. Ez azt jelenti, hogy ezen csalási ügyek esetében már intézkedéseket tettek, és olyan pénzekről van szó, amelyeket már visszaszereztek, illetve folyamatban van a pénzek visszakérése. Tehát nagyon fontos megjegyeznünk, hogy egyik ügy sem hever parlagon. Továbbá nagyon fontos az, és ebben is egyetértek önnel, hogy nagyra törőek legyünk, nagyra törő célokat fogalmazunk meg a jogalkotási reform területén. A PIF irányelvvel kapcsolatos két javaslat és az EPPO-val kapcsolatos két eh, kapcsolatos javaslattal az Európai Unióban a működőjog területén egy új keretet teremtünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a javaslatok ne legyenek gyengébbek, ne vizezzük fel őket, és a PIF irányelvben például a csalás fogalma magában foglalja a pénzmosást is, hogyha ezt harmonizáljuk, ezeket a fogalmakat, akkor az nagyon jó volna, hiszen nem, tenne lehető, nem tenné lehetővé a csalás fogalmának különféle interpretációját, értelmezését, ami persze javítana a csalás elleni küzdelmet is. Ami az európai főügyész posztjának létrehozását illeti, Mulder úr kérdezte, hogy ennek mi lenne az előnye. Sok-sok előnyel járna a javaslat megvalósítása, csak néhányat említenék. Először is tudnunk kell, hogy jelen pillanatban nincs olyan szervünk vagy intézményünk az Európai Unió szintjén, amely büntetőjogi kérdésekben eljárhat. Gyakorlatilag az OLAF felel az administratív vizsgálódásért, ő végzi ezeket, és utána vizsgálatainak eredményét továbbítja a nemzeti hatóságokhoz, amelyek egyébként ezt a munkát gyakran megismétlik, mert végre kell hajtaniuk a nemzeti jogszabályokat, amelyek ilyen vizsgálódásokra vonatkoznak. Így tehát például egy konkrét ügyben az OLAF vizsgálatait meg is ismételték tagállami szinten, nem egyszer fordult elő ilyen. Ez természetesen időigényes, költségekkel jár, nem eléggé hatékony. Az EPPO-val tehát az Európai Főügyész posztjának létrehozásával elérhetnénk azt, hogy a már lefolytatott vizsgálódás, nyomozás eredménye elfogadható lesz az összes európai tagállamban. Ha például egy nyomozás zajlik, vagy egy vizsgálódás, amely öt tagállamot is magában foglal, akkor Ebben az esetben például egy Németországban vagy Franciaországban folytatott vizsgálódás eredményét Ausztriában és Olaszországban is elismernék, ami felgyorsítaná a folyamatot, és biztosítaná a hatékonyság megfelelő fokát is. Az európai főügyésznek emellett minden kompetenciája meg lenne, amelyet rendes esetben megkapnak a tagállami főügyészek, egy konkrét listába foglalnánk az, hogy milyen kompetenciákkal rendelkezik, házkutatás például, a különböző információs technológiai rendszerek eh, átkutatása, és így tovább. Tehát különböző büntetőjogi nyomozati intézkedések tartoznának ide. Ami igazán fontos itt, az az, hogy mindezen intézkedések bírósági engedélyhez kötődnek, tehát gyakorlatilag az európai főügyész és a polgárok jogainak védelme közötti egyensúly megteremtés egy nagyon fontos dimenzió. A harmadik dolog pedig, sokat beszéltünk a tagállamokkal arról, hogy hogyan is kellene a főügyészi szervet megfelelően megtervezni, strukturálni. Arra jutottunk, hogy nem szabad, hogy a tagállamok rendszerébe egyfajta beavatkozásként legyen ez értékelhető, tehát egy olyan hierarchia alakulnak ki, ahol a csúcson az európai főügyész áll, és alá tartoznak a különböző nemzeti főügyészek. Ez biztosítaná azt, hogy a nemzeti jogalkotás is érvényre jusson, Fontos, hogy mindkét fél, mindkét együttműködő fél ismerje vonatkozó jogszabályokat az érintett tagállamokban is, és ez persze egy kétirányú út, hogyha például az európai szintű szabályozások nemzetállami megvalósításáról van szó, akkor a nemzeti főügyészség kikérheti az európai főügyész véleményét, illetve értelmezését a jogszabályjal kapcsolatosan. Egyrészt tehát horizontális megközelítésre van szükség, másrészt nem szabad túlzottan beavatkozni a tagállami rendszerekbe sem. Remélem, most sikerült meggyőznöm Mulder urat arról, hogy jó a javaslatunk, illetve még inkább támogatni fogja azt a jövőben. Ami az ütemezést illeti, jelen pillanatban nagyon nehéz megmondani, hogy meddig tart majd a megvalósítás. Mi a bizottságban elkötelezettek vagyunk, és a jelenlegi soros elnökség a tanácsban szintén elkötelezett az iránt, hogy számos eszmecserét, tárgyalást folytasson le elnöksége ideje alatt ebben a témában. Tudjuk, hogy maga a szerződés a megerősített együttműködés területén lehetővé teszi a gyorsított eljárást ezen a konkrét területen, így remélem, hogy az megerősített együttműködés mielőbb meg tud valósulni ezen a területen, hiszen tudjuk, bizonyos tagállamok jelen pillanatban legalábbis nem támogatják teljes mértékben ezt az elgondolást. De talán majd a tárgyalások alatt meggondolják magukat. Mi Európai Bizottságként tehát szeretnénk minél gyorsabban lefolytatni ezt a folyamatot, hogy a szabályozás mielőbb megszülethessen. Néhány kérdést tettek fel a korrupcióval kapcsolatosan, és a jelentés konkrét bekezdésére vonatkozóan Makovei asszony nagyon helyesen elmondta, hogy kilenc korrupciós esetet azonosítottunk a jelentésben. Sajnálatos módon nem hoztam magammal a konkrét számadatokat. A jelentés ugyanis a tagállamok, tagállamok jelentésein alapul, de talán a tagállamokat felkérhetnénk, hogy továbbítsák felénk a konkrét számadatokat ezen ügyekkel kapcsolatosan, ha csak nem bizalmasak az adatok a nyomozás miatt, amely esetleg még nem került lezárásra. Ami a korrupcióval kapcsolatos általános képet illeti, ezt szintén Ayala Sander asszony vetette fel, Most készülünk lezárni az Európai Bizottság első korrupcióval kapcsolatos jelentését. Az Európai Bizottság még az idén be fogja mutatni ezt a jelentést, és ez egy átfogó képet fog nyújtani a korrupció helyzetéről a tagállamainkban, és ajánlásokat is megfogalmazunk majd, arra vonatkozólag, mi, hogy milyen intézkedésekre van szükség a korrupció elleni küzdelemben. Kollégám Cecilia Malmström az illetékes biztos, de természetesen én és az Olaf is részt veszünk a munkában. Remélem, hogy ez a jelentés hasznára válik majd a tagállamoknak is, hogy láthassák, hogyan is néz ki az átfogó kép a korrupció területén Európában. Érdeklődéssel várom majd az OLAF új kezdeményezését is, ami a közbeszerzések területén tapasztalható korrupciókat fogja górcső alá venni. Korrupciós ügyeket fogja górcső alá venni. Sűrűn fogok ellátogatni ebbe a szakbizottságba a közeljövőben is. Múlt héten, ezen a héten kétszer jártam, itt a jövő héten is kétszer jövök. Nagyon fontos ügynek tartom ezt mindenképpen minél többet kell beszélnünk erről, is fontos, hogy megoldásokat találjunk persze. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Mi is nagyon örülünk, hogyha minél többször üdvözölhetjük körünkben. Biztos úr, hogyha az ideje engedi, hogy itt maradjon Keszler úr előadása erejéig, akkor lehet, hogy utána majd egy közös kérdés-válasz kört is megszervezhetünk. Semeta biztos úr egyenlőre marad, akkor most az Olaf főigazgatója Giovanni Kessler következik. Tiszteletet parancsoló a cím, parancsoljon! Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Nagyon rövid a beszámolom, az előadásom. És meg kellene jelennie a képernyőn is. Ha adnak 30 másodpercet nekem, akkor megpróbálom betölteni. Ha nem, akkor hamarosan elkezdem anélkül. Javaslom, hogy használja ki ezt a 30 másodpercet, és Kessler úr, mondja az elnök. Hát jó, akkor megteszem, amit tőlem telik. Tehát azért jöttem, hogy az Olaf beszámolóját bemutassam a 2012-es tevékenységünkről. Ezt a jelentést májusban hoztuk nyilvánosságra, és mindenki megkapta hónapokkal ezelőtt. Ez megkímél attól, hogy hosszasan beszéljek attól, e, e, erről, csak szeretném megragadni a lehetőséget, hogy néhány fontosabb e, kérdés hangsúlyozzak ebből az OLAF elmúlt éves tevékenységével kapcsolatban. Amint tudják, tavaly egy elég jelentős belső átalakuláson ment keresztül az OLAF. 2012. február 1-ével kezdődött ez az átalakítás. Teljesen átszerveztük a főigazgatóságot. és új nyomozati eljárásokat vezettünk be. 2012. február 1-ével kezdődően. Tehát köszönöm szépen, közben megjelent az előadásom. Tehát ezt szeretném először is hangsúlyozni, hogy ez egy átmeneti év volt, és az átszervezésnek köszönhetően megpróbáltunk ledolgozni egy jelentős elmaradást, tehát sok nyomozandó ügy halmozódott fel az előző évek során, és sikerült is ezt ledolgozni. A jelentésben olvasható adatokból látszik, hogy a tavalyi évben kapta az Olaf messze a legna, legjelentősebb ö, értesítést, ö, amely nyomozást tett szükségesé, akár EU intézményektől, állami szervektől, tagállami hatóságoktól, vagy magánszemélyektől. Ez azt jelenti, hogy mennyire szükség van az Olafra, tehát mennyire fontosnak tartják akár állami szervek, akár magánszemélyek, hogy ezt a feladatát elvégezze, és hát ez nagy felelősséget jelent számunkra. És sikerült feldolgozni ezt a nagyobb számú bejelentést, sokkal nagyobb számú ügyet sikerült végigvinnünk, és tehát nem csak a felhalmozódott ügyeket sikerült jelentősen ledolgozni, hanem a, az ügyek felderítésének átlagos idejét is sikerült csökkenteni. Itt láthatjuk a tevékenységünket összehasonlítva 2012-es és 2011-es évet. A piramis alján a bejövő, beérkező információk számát láthatják. 2012 volt a rekord év. Olaf, az Olaf eddigi fennállása során még soha nem kapott ennyi bejelentést. 1260 négyet 2012-ben és 2011-ben 1046-ot. Ez 20%-os növekedést jelent a kiválasztott és megindított esetek számában. 465 nyomozást vagy egyeztetést zártunk le, ez kétszer annyi, mint amennyit sikerült lezárni 2011-ben. És emellett majdnem 200 lezárt ügyet ajánlásokkal sikerült befejeznünk. Tehát a tagállamokat vagy az EU intézményeket cselekvések megtételére kértük. Itt az hatékonysággal kapcsolatban elmondhatom, hogy sikerült a kiválasztási szakasz időtartamát lerövidíteni. Itt erről, arról a szakaszról van szó, amikor megérkezik a bejelentés, és az Olaf eldönti, hogy indít-e nyomozást vagy nem. Ez egy rendkívül fontos szakasz, és fontos, hogy rövid legyen, hiszen a megkeresők az EU intézmények, tagállamok vagy magánszemélyek, akik a bejelentést megteszik, nekik rövid időn belül értesülniük kell arról, hogy az OLAF indít -e nyomozást, vagy bármilyen ok miatt úgy dönt, hogy ő nem foglalkozik az ügyjel. Február 1-ére kialakítottunk egy olyan egységet, amely korábban nem létezett, és kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkozott, és ennek köszönhetően jelentősen sikerült ezt az időtartamot másfél hónapra csökkenteni. És már most meg tudom mondani önöknek, hogy ez az időtartam 2013 során is tartható. Tehát az OLAF képes a hatóságoknak, a bejelentőknek, megkeresőknek rövid időn belül választ adni arról, hogy megindítja a nyomozást, vagy nem. És a bejelentők ezt nagyon nagyra értékelik. Ezen a dián azt láthatják, Egyébként hangsúlyozom, hogy minden adat benne van a jelentésben, amelyet megkaptak. Tehát visszatérve erre a diára, itt sikerült megfordítani azt a trendet, mely szerint egyre növekedett az nyomozás időtartama, és tavaly annak ellenére, hogy sokkal több nyomozást folytattunk le, sikerült csökkentenünk. Mégpedig tartósan az esetek vizsgálatának időtartamát. És már azt is most megmondhatom, hogy ez a csökkenő tendencia 2013-ban is megfigyelhető, tehát ez egy tartós tendencia. Itt látjuk a folyamatban lévő nyomozásokat, ahogy 2012. december végén állt a helyzet, tehát ez egy pillanatkép. Ebből látják, hogy mi zajlik az Olafnál, milyen ügyek vannak folyamatban. A legjelentősebb, legtöbb ügy a strukturális alapokat érinti. A külső támogatás területén is több nyomozás folyik, és itt kilenc ügyről van szó. 90 a belső nyomozat, nyomozásokkal kapcsolatos, tehát ez az EU belső alkalmazottait érinti. Most pedig nézzünk néhány adatot. olyan adatot, amelyek elsőként szerepelnek az éves beszámolóban, és az a szándékunk, hogy továbbra is ezeket az adatokat meg fogjuk jeleníteni. Itt a beérkező értesülésről van szó, tehát a bejelentésekről említettem, hogy ezek száma növekszik. 2012 rekordnak számít ebből a szempontból. elemeztem ezeknek a bejelentéseknek a forrását. Látják a sárga vonalat. A bejelentések az elmúlt években a magánforrásokból származó bejelentések folyamatosan növekedtek, és tavaly már 889-es számok értékel, tehát 889 magánforrásból származó bejelentés érkezett hozzánk, ezek egy része névtelen. Még fontosabb talán a kék vonal, hiszen látják, hogy tavaly sikerült megfordítani egy igencsak ijesztő tendenciát, mely szerint az évek során folyamatosan csökkent a bejelentések száma az állami hatóságoktól tehát a tagállamok rendőrségeitől, bíróságaitól, számvevőszékeitől és az európai intézményektől származó bejelentéseket. Tehát hosszú évek óta látják, hogy tavaly növekedett először az ilyen jellegű bejelentés, amely állami szervektől érkezett. Ez az adat azt mutatja, hogy megvan a készség, az együttműködési készség a, az állami szervek részéről. Tehát készek arra, hogy fellépjenek az Európai Uniós alapokkal szemben elkövetett csalásokkal szemben, és hogy bíz, megbíznak az Olafban. Tehát, hogyha bejelentést tesznek az Olafnál, ez azt jelenti, hogy legalábbis már hallottak az Olafról, és bíznak benne. A dia jobb oldalán látják ennek a kék vonalnak a megosztását. A tagállami hatóságok és az EU intézmények, szervek, ügynökségek, hivatalok között. Látják, hogy egyre több hatóság az, hogy egyre több hatóság tesz bejelentést, ez mind a tagállami szervekre, mind az EU intézményekre vonatkozik. Végül pedig szeretném elmondani, hogy első alkalommal tör, történt az, és ezt is részletesebben olvashatják a jelentésben, tehát első alkalommal próbáltuk meg lokalizálni a tagállamokból érkező bejelentéseket. A névtelen forrásokat itt nem tudtuk felfedni, természetesen, mert a tagállamokban a névtelen forrást nem tudjuk azonosítani. Érdekes azonban mégis látni, hogy két ország, nevezetesen Németország és Olaszország képviseli a bejelentések majdnem felét, amely a ami az elemi szervektől érkező bejelentéseket illeti. Minél több bejelentést tesz egy tagállam az Olafnak, annál inkább tanúbizonyságot tesz a csalás elleni harcra való készségéről. Tehát Németország és Olaszország nagyon következetesen és megbízhatóan együttműködik az OLAF-val a csalás elleni küzdelemben. Érdemes összehasonlítani, hogy egy adott ország esetében, hogy hány bejelentés érkezett a, az állami szférából és a magánszférából. Önökre hagyom ezeknek az adatoknak az értelmezését, de igencsak szignifikánsnak tartom ezeket, hiszen hogyha egy tagállamból semmilyen bejelentést nem kapunk az állami hatóságtól, ugyanakkor számos bejelentést kapunk személyektől, a, ideértem a cégeket is, vagy a civil szervezeteket is. Tehát, hogyha tőlük számos bejelentés érkezik, akkor ez azt jelenti, hogy bizonyít probléma lehet. Ezek az adatok nagyon önö, érdekesek az önök számára is, az Európai Parlament számára és az OLAF számára is, hiszen ez hasznos eszköz számunkra, hogy eldöntsük, hol, hová irányítsuk az ellenőrzési tevékenységünket, és hol számíthatunk nagyobb együttműködésre. Ez nagyon hasznos számunkra, és hadd gondoljam azt, hogy az önök számára is. Tehát hasznosabb ez annál a szokásos ö, táblázatnál, amelyen azt szoktuk kimutatni, hogy tagállamonként hány nyomozást folytatunk le. Először is hadd mondjam el, hogy nagyon nehéz tagállamokra lebontani a nyomozásainkat, hiszen vannak olyan ügyek, amelyek valóban csak egy-egy tagállamban folynak, sok olyan ügy van azonban, amelyet nehéz egy tagállamra leszűkíteni, hiszen több vagy sok tagállamban folyik egyszerre. És ezeket az európai szintű nyomozásokat nehéz természetüknél fogva egy-egy országra redukálni. És sokszor ez félreértelmezte ezeket a statisztákat a média is. Például mindig Belgiumban volt a legnagyobb ügyszám. De hát eh, itt csak arról van szó, hogy ezt eh, ezt jelöltük meg helyszínként, de egyáltalán nem arról van szó, hogy itt több csalás lenne, mint máshol. Ezért nagyon könnyű volt félreértelmezni ezeket az adatokat, mert ezek az adatok nem voltak szignifikánsak. Amiket itt látnak azonban, ez az újfajta bemutatás, adatoknak ez az újfajta bemutatása, nagyon szignifikáns az Olafnak, és mutatja, hogy egy tagállam mennyinak mekkora kapacitása van felépni a csalások ellen, és mennyire kész az együttműködésre. Ezzel befejezném a tevékenységről szóló jelentésünk bemutatását, és szeretném biztosítani önöket arról, hogy az elmúlt év során jelentős változást sikerült elérni az eljárásainkba, új nyomozati eljárásokat vezettünk be, amelyek összhangban vannak az új rendelettel. Sikerült ledolgozni a hátralékunkat, rendezni a sorainkat, és az alkalmazottaink nagyon elkötelezettek. Különösen a nyomozást végzők, de nem csak ők. ők. Rengeteg nyomozás folytattak le tavaly, sokkal többet, mint valaha, rengeteget sikerült lezárni, számos ügy még folyamatban van. és a növekvő bejelentésekkel gyorsabban és hatékonyabban tudunk megbirkózni. És ezek a trendek folytatódnak 2013-ban is. Köszönöm szépen. Köszönöm, főigazgató úr. Most pedig megadom a lehetőséget kérdéseket feltenni illetve vitát lefolytatni, Grassler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos nem voltam itt az előadás teljes ideje alatt, de szavaznom kellett egy másik szakbizottságban. Ezt szeretném mondani, hogy a 2012-es adatokra az vonatkozik, hogy egy, egy sem statisztika, egyik statisztika sem érvényes, amelyet az ember nem maga hamisított. Azt gondolom, hogy nagyon sok statisztikai különleges hatás érvényesült 2012-ben egy nap alatt, alatt 400 esetet zártak le. Ezek a statisztikai külön hatások, fontos, hogy kikerüljenek ebből. 23 ilyen eset volt, és 221 sikerült lezár, egyet sikerült lezárni. Nem tudom, hogy egy másik sorban például mennyit sikerült ebből újból megnyitni. A kérdés az, hogy miért kerültek ezek eh, mind egy nap alatt lezárásra, majd egy másik napon újból megnyitották őket. Azt gondolom, hogy jogi feltételekkel kell biztosítani eh, jogi szempontból egy adott megnyitáshoz, és nem tudom, hogy ilyen nagy számban ezt alá lehet -e támasztani. Ezzel kapcsolatban kétségeim vannak. Szeretnék utalni arra, ami éveken keresztül fontos volt annak érdekében, hogy az OLAF hatékonyságát eh, ellenőrizzük. Meg kell nézni azt, hogy az OLAF follow melyik eh, eseteket követtetett, ajánlásokat eh, fogalmazott meg, ezek lehetnek fegyelmű jellegűek, administratív jellegűek, a bűnüldözés számára kialakítottak Hát, ha megnézzük a konkrét eredményeket a follow akkor a 2012-ben ugyan annyi esetünk volt, mint az előző években, eh, akár kevesebb is, tehát 2012-ben 100 esetnek volt follow -ja. Én szívesen egyetértenék ezekkel a sikerbeszámolókkal, de igazából ezeket a statisztikai adatokból nem tudom kiolvasni, hogyha az ember megnézi a tényleges számokat, és nem csak az abszolút számokat az abszolút számokat a különleges hatások abszolút befolyásolják. Éppen ezért nem találom jónak azt, hogy a nomenklatúra megváltozott, tehát hogy nem lehet összevetni az egyik évet, a másik a bizottság gyakran alkalmazza ezt az eszközt azért, hogy a megfigyelőket um, megakadályozza abban, hogy nyilatkozatokat, véleményeket fogalmazzanak meg egy adott tartalommal kapcsolatban, tehát őket ezzel kizárja intenzív módon próbáltam meg foglalkozni a statisztikával. És hogyha itt, ha most azt látjuk, hogy az interjúk száma mekkora, a statisztikai adatok mellé én ezt jelentősnek tartom, tehát hány eh, helyszíni ellenőrzésre került sor, hány komputeres elemzésre került sor, akkor eh, a 20 eset ből egy esetben került sor személyes interjúra, tehát 19 esetben az érintettet nem hallgatták meg. 12 esetből egy esetben hallgattak meg tanúkat, és Dali esettel eh, megpróbáltam foglalkozni. Ha ezt mondjuk ebből kivesszük, a teljesítmény eh, mérlegének jelentős része a Dali eset, 7,5% az összes interjúnak a Dali esetre korlátozódik, 9% az EU-s ellenőrzéseknek, irodai ellenőrzéseknek, szintén ebből 10% a Dali eset, és nagy arányt tesznek ki a tanúkkal folytatott interjúkból is, a Dali eset kapcsán folytatott interjúk. Hát én meg szeretném kérdezni azt, hogy mi a helyzet azokkal az esetekkel, amelyek elévülnek az Olaf akta gyűjteményében, ez pedig rendkívül aggaszt engem. Meg szeretném még kérdezni arról, hogy mi a helyzet azokkal az esetekkel, amikor is nem történik semmi. Nagyon fontos lenne, hogyha megnézne, megnéznénk az óvány egységet, itt volt egy átszervezés, meg kell nézni azt, hogy ez az egység mennyire hatékonyan dolgozik, és szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban néhány számadatot meg tudna velünk osztani. Köszönöm szépen. Zandergárd úr szeretne még kérdést feltenni. Köszönöm szépen. Kérdésem a következő. A közforrás az államot jelenti. Hogyan tartjuk meg ezeket a statisztikai adatokat? Még egyszer kezdem előről. Köszönöm szépen a jelentést, illetve az ide tartozó információkat. Szeretném, hogyha részletes a tájékoztatást kaphatnék a magánforrásokból származó információk között, illetve a közforrásokból származó információs források közötti különbségről. Hiszen ha azt mondjuk, hogy minden más ugyanaz marad, akkor azt kell mondjam, hogy ezek az információk sokkolóak, Sokkoló az a tény, hogy bizonyos országokban egyáltalán nem léteznek közforrásokból származó jelentések, nagyon sok magánforrásból származó jelentés van, és ez engem rendkívül uh, sokkol. A kérdés az, hogy mi van ezek mögött, az adatok mögött, esetleg egy olyan állapot, amely azt jelzi, hogy magánszemélyek inkább szállítanak információt, mint a közforrások. Tehát ezt a tényt is figyelembe kell venni. Vannak-e speciális körülmények, amelyek miatt van ez így, hogy ezeket az információkat inkább magánforrások adják, és nem közforrások. Például Magyarország esetén egyetlen jelentés született közforrásból, és 17 magánforrásból származó jelentés született, tehát ez egy feltűnő különbség. Ezek a feltételek azonosak, vagy vannak -e esetleg szisztematikus különbségek? Köszönöm szépen. Ines Anya Szendernek adok szót, így ezt parancsoljál. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Keszler úr előadását. Köszönjük szépen a tájékoztatást, az információkat, az erőfeszítéseit. Köszönjük szépen, hogy hozzájárult a vitához, hiszen nagyon fontos eh, az OLAF működésén javítani. az adatokat illeti, illetve az ellenőrzéseket. Ez nagyon fontos és érdekes információ számunkra, hiszen új elképzeléseket, ötleteket kaphatunk arról, hogy hogyan alakulnak ki a kockázatok, és jobban el tudjuk képzelni azt, hogy hogyan működik az OLAF. Nagyon röviden említette meg az, hogy 2011-ben mi volt a helyzet, beszéltünk a 2012-es évről, ez nem csak az átszervezések éve, hanem az eljárások tisztasságára is sor került. Ön elmondta azt, hogy sokkal több információ került megemlítésre a 2012-es jelentésben, és ez azt mutatja, hogy az Olaf ismertebb ma már, mint korábban. Meg szeretném kérdezni, hogy mindez hogyan működik. 2011-ben, hogyha jól értettem, matematikában nem vagyok túl erős. 2012-ben megkétszereződött az esetek száma, a nyitott esetek száma a 2011-es adatokhoz képest. Éppen ezért meg szeretném kérdezni, hogy ez pontosan mit jelent. 200 plusz eset eh, jött ehhez még hozzá? És hogyha még megnézem a nyitott és folyamatban lévő eseteket, Említette ön, hogy sikerült kitakarítani úgymond a szekrényeket, az aktákat. E, Létezik-e egy kiválasztásért felelős alosztály, és látni fogjuk majd később még az eredményeket. Az a benyomásom, hogy az esetek e, számának csökkenése inkább a kiválasztással van összefüggésben, és itt e, lerövidült a döntési határidő is. Én azt látom azonban, hogy a munkaterhelés ugyanolyan maradt. És ebben a két esetben, tehát a megnyitott eseteknél, úgy megnyitott eseteknél és még folyamatban lévő eseteknél, én különbséget látok. És meg szeretném eh, kérdezni azt, hogy milyen határidők vannak. A különböző pont, a személyzet, Elhangzott az, hogy azon fáradoznak, hogy megfelelő személyzetet állítsanak rendelkezésre. Meg szeretném kérdezni önt arról, hogy mit jelentenek pontosan az ellenőrzések. És ezen kívül meg szeretném még kérdezni azt, hogy hány állandó személyzettel, átmeneti szerződéssel rendelkező külső szakértőkkel rendelkeznek. Ezek a külső szakértők tagországi szakértők, vagy másonnét érkező ellenőrzést végző szakértők. Ön nagyon jól eh, bemutatta azt, hogy milyen új bemutatási, prezentációs lehetőségek vannak, illetve hogy ezeken hogyan lehet javítani, és minden egyes országot külön megemlítette. Minden egyes ország esetében, hogy milyen forrásból származnak ezek az információk, erről is hallottunk. Létezik egy országonkénti felosztás, és hogyha én megnézem az én országomat, Spanyolországot, akkor Spanyolország is megfelelő arányban szerepel. Ő nem nevezte meg úgymond a veszélyhelyzetre felhívókat, de hogyha ezek nemzeti sípot fújok, úgymond, akik a korrupciókra felhívják a figyelmet, akkor ők is szerepelhetnének itt, illetve az anonim bejelentések körét is. Nem tudom, hogy ezeknek mennyire járnak utána, mennyire veszik ezeket komolyan, és segíteni a munkánkat, hogyha itt is megkaphatnánk a szükséges számadatokat. Ami a különböző tagországokat illeti, ahogy ezt Szondárgárd úr is említette, tehát azokat az országokat, ahol sikerült elérni, hogy a hatóságok megint megbízzanak az Olafban, illetve érezzék azt, hogy az Olaf őket támogatja. Létezik egy együttműködés olyan országokkal, ahol semmi információ nem érkezik az igazgatási forrásokból. Ez azon múlik-e, hogy nem működik jól az együttműködés, vagy más okai vannak esetleg. Végezetül pedig még van egy kérdésem milyen esetek vannak eh, jelenleg a bíróság előtt, és az Olaf eh, milyen mértékben kapcsolódott bele a bírósági ügyekbe. Ez természetesen szintén nagyon fontos annak érdekében, hogy a polgárok bizalmát fel lehessen építeni, illetve azért, hogy a polgárok eh, érezhessék az Olaf hatását. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Sok-sok felszólalónk volt. Köszönjük Sameta úrnak, amiért eljött, és kedves volt, és itt is maradt még egy ideig. A peresztrojkának vége, most öné a szó, igazgató úr. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a meglátásokat és kérdéseket, hiszen ezek mind-mind segítenek nekünk abban, hogy jobban megértsük, hogy önök mit várnak tőlünk. És akkor ennek alapján meg tudjuk állapítani, hogy mi az, amit mi tehetünk a magunk részéről. Ami a számokat illeti, jó lenne, hogyha egy szlájdot újra ki tudnék vetíteni, egy diát, egyedül nem fog sikerülni, segítségre lenne szükségem. Lenne szíves? Időközben persze neki látok a válaszadásnak, persze. A piramist kellene újra kivetíteni, ahol a számok szerepelnek. Így tudnék Gressle válaszolni. 400 ügyet zártak le, mondta ő, 400 ügyet zártunk le egy nap alatt, mondta ő, de gyakorlatilag ezeket egy napon nyitottuk meg. Hát reggel. A főigazgató döntésének megfelelően a szabályzat szerint február 1-én történt ez. Először is szeretném elmondani, hogy a statisztikák igenis helytállóak és átláthatóan készültek, Nem fel azt mondani, hogy nem helytállóak ezek a statisztikák, főként a munkatársainkkal szemben, akik sokat dolgoztak ezen. Nem vagyunk mi statisztikai hivatal, mi egyszerűen tisztességes emberek vagyunk, akik megpróbálják jól végezni a munkájukat. Ahogy láthatják, az írott jelentésünk 18-as oldalán 419 ügyet, eljárást nyitottunk meg a restrukturálás eredményeképpen. A megnyitott eljárások vagy vizsgálódások 718 ilyen volt. Ez körülbelül annak az eredménye, hogy van 300 rendes nyitott eset, és 419 újat nyitottunk meg február 1-ig. Ez Ezeket mind egyszerre nyitottuk meg, mert február 1 volt az a nap, amikor hatályba lépett az új organigram és az új szabályzat. Így tehát 419 új esetet nyitottunk meg február 1-én, amit megelőzött a 2011-es munkánk. Minden egységünk részt vett ebben, minden osztályunk, úgymond nagy takarítást végeztünk. Több mint egy éven keresztül, tehát az Olaf tulajdonképpen a késedelmes ügyekkel foglalkozott. Fontos, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk mindig e között. A régi ügyek, vagy késedelmes ügyek kezelése, és az új ügyek kezelése között, hiszen fontos, hogy ne keletkezzenek újabb késedelmes ügyek, miközben a régiekkel foglalkozunk. Tehát a munkatársaink feladata abban áll, hogy a régi ügyek egy részével is foglalkozzon, és az új ügyekkel is, hogy ne keletkezzen újabb késedelem. Tehát a február 1-én megnyitott 419 új eset esetében ítélte meg a nyomozati osztályunk úgy, hogy ezeket most meg kell nyitni, mert fennálltak a megnyitás feltételei. Mi nem a statisztikákat akartuk ezzel feljavítani, szépíteni, kozmetikázni, mert nem az számít a statisztikákban szerintem egyébként sem, hogy hány esetet nyitunk meg, hanem az, hogy hány esetet tudunk megfelelő idő elteltével lezárni. Sok eset megnyitása nem igazán alkalmas arra egyébként sem, hogy kozmetikázzuk a statisztikákat. Annál is inkább igaz ez, hogy 2013-ban azt láthatjuk, hogy folyamatosan csökken egyébként az eljárások időtartama, tehát megvan az eredménye a korábbi munkánknak. Mi a helyzet az úgynevezett follow-up eljárásokkal? Hogyha vizsgálódunk, akkor adott esetben arra juthatunk, hogy a gyanúsított személy ártatlan és nem történt csalás. Ez számunkra nem kudarc. Inkább az lenne az aggasztó, hogyha kudarcként könyvelnénk el, hogyha végén arra jutunk, hogy nem történt csalás, és a gyanúsított nem bűnös. Számunkra az eljárás, vagy vizsgálódás sikere akkor valósul meg, hogyha sikerül kiderítünk, kiderítenünk az igazságot, hogy egyszerűen fogalmazzak. Természetesen folyamatosan számon tartjuk, hogy a különböző ajánlásaink, administratív jellegűek, pénzügyi jellegűek, a jogtalanul felvett, kifizetett pénzek visszaszerzésére, és így tovább, képezik a munkánk lezárását. Mi nem indítunk pert senki ellen, nem gyanúsítunk meg senkit, egyszerűen vizsgálódásunk eredményeit továbbítjuk a nemzeti hatóságoknak, akik aztán eldöntik, hogy eljárást indítanak-e, avagy sem. Tehát a munkánk eredménye ajánlások megfogalmazásában tükröződik. A tavalyi év során tehát rengeteg késedelmes ügyel foglalkoztunk, egy 4-5 éves ügy volt, és a régebbi ügyek felgöngyölítése során sokszor nem születnek olyan nagyon érdekes eredmények, ezek sokszor kevésbé érdekes eljárások is, és ezek kapcsán kevesebb ajánlás született, de hát ahogyan láthatják a piramisból is, tavaly több ajánlást fogalmaztunk meg, mint tavaly előtt tehát az ajánlás és az eredményességünket mutatja, ugyanis a ajánlást fogalmazunk meg, az azt jelenti, hogy úgy ítéltük meg, hogy valamely adminisztratív, pénzügyi vagy büntetőjogi testületnek lépéseket kell tennie. 2012-ben 199 ajánlást fogalmaztunk meg, és várhatóan 2013-ban még jóval magasabb lesz ez a szám. Elmondhatom azt is, bár talán sokan erre nem tértek ki, hogy dolgozunk azon, hogy monitoring és jelentéstételi mechanizmusunk jobb legyen, az administratív pénzügyi és büntetőjogi szervek intézkedéseit illetően, amelyek a mi ajánlásainkból következnek. Az Olaf megpróbálja ezt a feladatot is ellátni. A néhány nap múlva hatályba lépő új szabályozás egyébként világos mandátumot határoz meg az Olaf számára, a tekintetben, hogy a felügyelő bizottság kéréseinek tegyünk eleget, és ide tartozik az, hogy nyomon kövessük, hogy a különböző hatóságok az egyre növekvő számú ajánlásunkat mennyiben ültetik át a gyakorlatba. Természetesen nem tudjuk befolyásolni a nemzeti, illetve Európai Uniós intézményeket, nem kényszeríthetjük őket, hogy foganatosítsanak bizonyos lépéseket, de a nyomon követés vagy monitoring legalábbis, lehetősége legalábbis adott. Ez ideig nem volt ilyen kötelezettségünk, az új szabályzat azonban könnyebb helyzetbe hoz bennünket, kérhetjük a hatóságoktól, hogy számoljanak be nekünk, hogy átültették-e a lépéseket, avagy sem. Ez ideg, tehát a monitoring csak helyjel közzel valósult meg, és nagyon nehéz volt megszerezni az erre vonatkozó adatokat. A következő jelentés elkészültével önök meg fogják kapni azokat az adatokat is, amelyek azt mutatják, hogy az ajánlásainkat mennyiben ültették át a hatóságok évekre lebontva. Ezek is érdekes adatok lehetnek az önök számára. Ami az interjúkat illeti, ugye említették a Dali esetet, az Olaf több száz esetének ez csak egyike volt az elmúlt évben, és értem, hogy mire gondolt Kreszle asszony, de ön arra panaszkodik, hogy túl sok embert hallgattunk meg a Dali ügyel kapcsolatosan. Mi minden lehetőséget meg akartunk adni az három érintett személynek a Dali ügyel kapcsolatosan, hogy elmondják véleményüket, megvédjék magukat, alapvető jogaik védelmét akartuk így biztosítani. Lehet érvelni, hogy túl sokat tettünk itt, túl keveset tettünk másot, de hát ez attól függ. És egyébként is tudják, hogy nekünk ez nem kötelezettségünk, ez a kötelezettség csak az új szabályozással lesz érvényes, amely új szabályozás ez év október 1 lép hatályba. De mi az érintetteket mindig meghallgatjuk, megadjuk nekik a lehetőséget, hogy elmondják a saját álláspontjukat, a saját személyük védelmében, vagy úgy, hogy meghallgatjuk az illető szemét, amely, ami a Dali esetben is megtörtént, vagy pedig az érintetteknek írásban elküldjük a nyomozás leírását, az eset leírását, és írásban válaszolhat az illető saját álláspontját is kifejtve. Ez nem szerepel a statisztikákban, de ez is egy lehetséges út. A jövőbeni statisztikákon szerepelni fog majd hogy írásban hányszor kerestük meg az érintetteket, és hány esetben kaptunk választ. De azt gondolom, még túl is teljesítettünk a szabályozáshoz képest, nem csak a Dali ügyben, hanem az összes érintett ügyében. Az interakciót szorgalmaztuk, és azt, hogy mindenki kifejthesse a saját álláspontját, nem csak azért, mert az illetőket illetők védelme jobban érvényesül, hanem azért is, mert nekem őszinte meggyőződésem, hogy az érintettek álláspontjának ismerete mindig segíti a nyomozást is, a tények feltárását. Ami a sikert, sikerességi látát illeti, számokat szeretnének, egy számadattal szolgálhatok, ez azt hiszem szerepel az írásos jelentésben is, illetve nem úgy gondolom, hanem biztosan ott van, a kiválasztási fázis átlagos id- ideje, időtartama. Tehát az az időtartam, ami alatt az Olaf eldönti az információk alapján, hogy megnyit egy eljárást vagy sem, körülbelül 7 hónapról, ez volt az átlagos érték az elmúlt években, 1,4-re csökkent, az 1,4 egyébként az idén körülbelül 1,6-ra növekszik, de az éves menedzsment tervünk szerint két hónap alatt kívánjuk tartani ezt az időtartamot, és ezt úgy gondolom mindenképpen sikerül teljesíteni. Egy külön osztályt hoztunk létre erre a feladatra, így sikerült ezt az időtartamot rendkívül mértékben lecsökkentenünk. Sokkal gyorsabban tudunk reagálni, választ adni az informátoroknak. És más részről a vizsgálódó osztályokat sikerül így tehermentesíteni, hiszen múlt év februárjáig ezek az osztályok nem csak a vizsgálatot végezték el, nem csak nyomoztak, hanem Az összes beérkező információt ők kezelték, és láthatják a statisztikákból, több mint száz új bejelentés érkezik havonta, ez azt jelenti, hogy egy-egy munkanapon körülbelül tíz új információ érkezik. Hogyan végezheti gyorsan a munkáját egy-egy munkatársunk, miközben a beérkező információkat is kezelnie kell. A jelasszonynak és egy másik képviselőnek válaszolok, Szöndergárd úrnak, a, az állami forrásokkal és magánforrásokkal kapcsolatosan. Ezek a számok nagyon érdekesek. Sajnálatos módon a kö, az előző évekre vonatkozóan nincsenek meg ezek a számadatok, de minden egyes évben be fogjuk ezentúl gyűjteni ezeket, hogy össze tudjuk hasonlítani ezeket az adatokat. Természetesen elkezdtünk mi is ezen gondolkodni, nagyon érdekesek számunkra is ezek az adatok, és hát nagyon meglepődtünk rajtuk mi is. Két fő tényező fontos itt. A magánszférában ismerik vagy nem ismerik az Olafot. Érdekes mód néhány tagállamban, például Bulgáriában is az Olafot széles körűen ismeri a nyilvánosság, a média révén, és így tovább. Ne kérdezzék miért, nem tudom, de ez tény. És hogyha széles körön ismert az Olaf, akkor várható, hogy sok magánszemély fog bejelentést tenni, információkat küldeni, és így tovább. Aztán vannak más tagállamok, ahol senki se tudja, mi az az Olaf. Lehet, hogy itt Olaszországban sem ismerik annyira az Olafot. Tehát sok tényezőtől függ, a médiától, a tudósítástól és így tovább. És persze fontos az Olaf nyilvános arculata is. Ami pedig az állami hatóságokat illeti, nagyon különbözőek az eredmények az együttműködést illetően, és ez azt hiszem nagyban összefügg a tapasztalattal. Hogyha egyik másik nemzetállami hatósággal jó az együttműködés, még több bejelentés érkezik tőlük. Ha a nemzető, nemzeti bűnöldözési szervek, a rendőrség nem ismer bennünket, és egyébként sincs együttműködés, akkor várhatóan egyszerűen nem küldenek semmiféle bejelentést, és nem veszik fel a kapcsolatot velünk. Lehet, hogy ezek a szervek az Európai Unió pénzügyeit érintő csalási ügyeket saját maguk kezelik, lehet, hogy a, ezek a nemzeti hatóságok úgy gondolják, hogy ők az Olaf segítsége nélkül meg tudják oldani ezeket az ügyeket. A mi szerepünk ugye nem az, hogy még több bejelentést és esetet toborozzunk, úgymond, de hát lehet, hogy ez az egyik lehetséges válasz arra, hogy különbség. Talán erre vezethető vissza, hogy ilyen nagy a különbség az állam és a magánforrásokból érkező bejelentések száma között. Átlagban egyébként az állami forrásokból, a közforrásokból érkező információ sokkal értékesebb, sokkal megbízhatóbb információk ezek, mert sokszor a magánszférából érkező információk nem igazán érdemelnek vizsgálódást, mert megalapozatlanok az adatok, vagy előfordul az is, hogy rossz indulatú bejelentésekről van szó, és nem igazán megalapozott a vizsgálódás. Ájjele asszony végezetül, ha jól értettem, azt kérdezte, hogy az Olaf vizsgálódásait kivégzi, Igen, hát vannak állandó munkatársaink, ezek bizottsági munkatársak, és emellett vannak korlátozott időre szóró szerződésekkel dolgozó munkatársak. Ezen belül is két kategória van, korlátozott időre szóló szerződéssel dolgozó munkatársak és állandó szerződéssel, de korlátozott idő nálunk töltő munkatársak. Not many, but... Nem sokan vannak, de vannak néhányan, és ők is szerepet játszanak a nyomozásban. Ami az ügyészek vagy bíró száma, bírók számát illeti, elég nehéz őket tisztviselőként feltöntetni az adatok között. Évek óta külön versenyvizsga révén vesszük fel ezeket a személyeket. hogyha ügyészekre van szükségünk, vagy tapasztalt nyomozókra a, a tagállamok rendőrségeitől, akkor nem a, az EU meglévő alkalmazottai közül ö, tudjuk őket kiválasztani. Néhányan akadnak közöttük de kifejezetten szakértőkre van szükség, és ezért versenyvizsgákat kell rendeznünk, ahol például több ezer jogász, stb. vesz részt. A jelentésben megtalálja ezt. Vannak külső munkatársak is, akiket a mi zsargonunkban szerződéses intramúrosz a munkatársaknak hívunk, például akik az informatikai rendszerben, rendszer működtetésében segítenek, például külső cégek, akik nem csak a szolgáltatást üzemeltetik, de munkatársakat is delegálnak, a, és bár nem az Olaf alkalmazásában állnak közvetlenül, de az Olafnál dolgoznak, de nem a nyomozók közé tartoznak. Remélem, így sikerült válaszolni a kérdésekre, és továbbra is a rendelkezésükre állok. És talán ő egy nap, hogyha úgy döntenek, a szakbizottságot vagy delegációját nagyon szívesen látom nálunk, egy félnapos látogatásra például, ahol szívesen beszámolok a menedzsment munkájáról, az alkalmazottaink munkájáról, és a napi tevékenységünket a helyszínen be tudom mutatni. Ezt nagyon szívesen megszervezzük. Köszönöm szépen. Igyekszünk majd élni a lehetőséggel, bár nagyon sűrű a programunk. Van még néhány percünk. Grassler asszony szeretne egy további kérdést feltenni. Hét percünk van még erre a témára, utána a következő napi rendi ponttal kell majd folytatnunk. Foglalkoztam ön kijelentésével, mi, mi szerint a 2012-es jelentés hatékonyabb volt, és mutatja az olasz hatékonyabb működését. Az ön adatait megpróbáltam elemezni, pont ennek az ellenkezője igaz, a 2012-es adatokat az önök döntés, az ön döntése befolyásolt, több mint 400 esetet nyitottak meg, és ennek a felét aztán le is zárták. Ez a statisztikai hatás nagyon fontos a megítélésnél, hiszen a különleges hatás nélkül teljesen más szamadatok kerekedtek volna ki mindenből, és ezt tudjuk például az O1-es unitot tekintve. Itt más típusú statisztikák vannak életben, Ön elmondta, hogy a, az értékelés hat, a határideje lerövidült volna. Tehát, hogyha 400 esetet zárnak le, és egyik pillanat a másikra megnyitják meg őket, akkor nem mondom, hogy ezek a statisztikai adatok információ jelleggel bírnának. A kérdés az, továbbá az is, hogy a unit mindent megfelelően tette. Létezik egy vizsgálat a unit vizsgálatairól, és ezeket tükrözik el számok, a számok, amelyeket eh, az Olaf eh, bizottságnak jelzett. Az 50 százalékos hibarány drasztikus az EU pénzügyi szempontjai szempontjából is. Azt gondolom, hogy még ed, tehát eddig még soha nem vitték meg ennyire rosszul az EU pénzügyi érdekeit. Ez engem rendkívül mértékben aggaszt, és azt gondolom, hogy ha ilyen nagy a hibarány, akkor önnek be kell avatkoznia. Én megpróbáltam a Dali eset kapcsán is a számokat szem előtt tartani, és más e- esetekben is szeretném azt, hogy történjen valami, de az, hogy 20 esetből 19-ben nem történik semmi, azt nem tartom jónak. Tudom, hogy ezek az esetek éveken keresztül húzódoznak, a tisztviselők várnak arra, hogy foglalkozzon ezzel az esetekkel, Jövő héten csütörtökön lesz egy meghallgatás, amit én szervezek 9-től, azzal kapcsolatban, hogy az érintettek hogyan kezelik ezt. Itt emberi katasztrófákról, drámákról is szó van, és hogyha a PIF 2011-es rendeletét nézzük, júliusban a Morgán jelentést elfogadtuk, és örülnék annak, ha a bizottság adna választ mindenre a jogalappal kapcsolatban illetve a telefon megbeszélgetések feljegyzését illetően. Köszönöm. Ines Jalasender, floor is yours. Ines uh, következik. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Azt szeretném kérdezni, hogy hogy a megnyitott esetek az Olafhoz, az, az, az Olafra vonatkozik, vagy az Olaf tisztviselőire? Köszönöm szépen a kérdéseket, főigazgató úr. Tessék parancsolni. nem osztottuk meg ezeket az összegeket, tehát ezt az utolsó kérdésre mondom válaszként. Intézményenként vagy ügynökségenként az EU intézmények alkalmazottainak száma alapján osztottuk fel az ügyszámokat, és a különböző témákban folytatott ügyek alapján. Hogyha az egyes intézményeket nézzük meg, hogy például a bizottság alkalmazott testében 15 ilyen eljárás volt, stb. És hát vannak kisebb ügynökségek, Europol, Eurojust, az Európai Beruházási Bank és a rengeteg ügynökség. Tehát itt megvan a tehát feladatunk is, és hatáskörünk is van eljárások lefolytatására, és ezt meg is tesszük, ez a feladatunk. És a befejezett vagy folyamatban lévő ügyek számát, hogyha felfednénk, akkor talán éppen a parlament kritizálna, hogy felfedtük, hogy folyamatban van egy eljárás egy adott ügynökségnél, vagy intézménynél az alkalmazottakkal szemben. Ezért nem készítettünk ilyen felbontást, illetve ezeket az adatokat nem osztottuk meg. Akkor hadd magyarázza meg, hogy mire gondoltam. azokra az esetekre gondolok, amelyekkel kapcsolatban az Olaffal szemben bírósági eljárást indítottak. Szerintem érdemes ezt tudni. Arra vonatkozik a kérdésem olyan ügyekre, ahol valamilyen nemzeti bíróság elé, vagy emberi jogi bíróság elé került az Olaf. Elnézést, hogy félreértettem az előző kérdést. Most erre a kérdésre válaszolva, nincs meg a 2012-es adatom, de volt olyan, hogy Luxemburgban bíróság elé kerültünk, és a bíróság néhány héten vagy néhány hónapon belül lépett egy akkor folyamatban lévő ügyel kapcsolatban. Itt az egyik intézmény egyik alkalmazottjával szemben folyó eljárásról volt szó, akár meg is nevezhetném, mert az újságban is megjelent. Tehát akkor folyamatban lévő ügyről volt szó, az Európai Számvevőszék egyik alkalmazottjával szemben folyt ez az eljárás. És három, négy ö, személy ö, a bíróság ellen, bíróságnál feljelentést tett az Olaf ellen, és a bíróság nem adott helyt a mi nyomozásunknak. illetve a, a helyt adott a nyomozásunknak, és a jogi költségek megfizetésére kötelezte az illetőket. Hát 2012-ben erre emlékszem. Vannak adatok, természetesen a visszamenő évekre fordult elő ilyen ügy, természetesen az illető joga, aki ellen eljárást indítottunk, hogy bírósághoz forduljon. Nem sok ilyen ügy volt, de fordult elő, és a legutóbbi eset, amikor jogsértés miatt elítélték az Olafot, ez 2008-ban volt, egy híres francia ügyben, és ez az Olaf korábbi években folytatott nyomozására vonatkozott. De ezen kívül biztosíthatom önöket arról, hogy semmilyen más esetben nem ítelte el a bíróság az Olafot jogsértés miatt, annak ellenére, hogy többször feljelentették, de a 2008-as eseten kívül egyetlen egy esetben sem ítélték el bármilyen jogsértés miatt. Gressler asszonynak pedig mit is mondhatnék? Hát ismét hivatkozom erre a piramisra. Ezt a 490 esetet, tehát ez elvégzett munka. A tavalyi nyitott ügyek száma nagyobb, mint az előző éves adat. Tehát a nyomozások időtartama csökkent. És még egy kicsit ennél is rövidebb lesz 2013-ban. Ezt majd látni fogja a záró jelentésben, de ez hónapról hónapra figyeljük ezt, és ebből azt láthatjuk, hogy ez a tendencia tartós, tehát a nyomozási idő egyre csökken. Nem csak a 419-es 19 ügy esetében, amelyek hátralékos ügyek voltak hanem ez az Olaf elkötelezett és remek munkaerejének köszönhetően, köszönhető. Idén pedig már nincs az a 400 ügy, amelyet említett. Köszönöm szépen. Kérem, nyugodjanak meg, hogy az érintetteket meghallgatjuk, és mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy észrevételeket tegyen. Október 1 jogi kötelezettségünk is lesz ez az új rendelet értelmében, de amúgy is ezt rendszeresen megtesszük. Írásban. Egyébként a honlapunkon is olvasható a nyomozati eljárás, amelyet az OLAF alkalmazottainak követnie kell, és amely febru 2012. február 1-én életbe lépett, tehát mielőtt lezárunk egy nyomozást, az úgynevezett vádról, hát nem ez a helyes szó, de most hát ezt használom, tehát a, a kérdéses ügyről, lehető ügyel kapcsolatban lehetőséget kell adni a bejelentőnek az észrevételei közlésére, akár írásban, akár szóban, és ez minden esetben megtörténik 2012. február 1 -e óta. Bár addig, annak ellenére, hogy e, pillan- eddig még nem volt ez kötelezettségünk. Kressler asszonya múltra utalt, hogyha ö, jól értettem, tehát voltak olyan alkalmazottak, akiket nem kérdeztek meg, és túl sokáig folyt ellenük az eljárás, tehát olyan EU alkalmazottak, akikkel ez történt, de ez ma már nem történik meg, minden esetben beszélünk velük. És ami az ügyek időtartamát illeti, tehát különös tekintettel arra az ügyre, akik ellen túl sokáig folyt az eljárás, mint például Dali esetben. Itt különösen nagy, nagyon figyelünk arra, hogy prioritásként kezeljük, tehát hogy ne túl sokáig vetüljön homály valakire, vagy gyanú, és így tönkre menjen a karrierje, de, és minden lehetőséget ö, megadunk nekik. Egyes kritikák szerint túl sok lehetőséget is adunk, de én ezt nem sajnálom, tehát mindenképpen megkapják a lehetőséget a saját észrevételei kifejtésére. Köszönöm szépen, mondja az elnök, mert már így is régóta folyik ez a vita. Köszönöm szépen. Kessler úrnak, hogy eljött és beszámolt a tevékenységükről. Kérem, ö, szeretném tudatni önnel, hogy nem adja fel ez a bizottság az elveit, és számunkra a hatékonyság kérdése mindig újra és újra felmerül, azok, azt illetően, hogy hány ügyet vizsgáltak ki, mennyi ideig tart, milyen hatékony volt a tevékenységük, és a lehető legalacsonyabb legyen a hibák és a szabálytalanságok szintje. Látjuk, hogy mindenhol megszorítások vannak. Mi nem kérjük, a, nem akarjuk csökkenteni az olaf rendelkezésére álló eszközöket, hiszen Az a lényeg, hogy ne legyen csalás, ne legyen korrupció, és önök tulajdonképpen a tűzoltóságként szolgálnak, és az a célunk, hogy támogassuk a tevékenységüket. Ezért ne lepje meg önt, hogy nem vagyunk egy könnyű partner, és újra és újra meg fogjuk hívni, önöket beszámolás céljából. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Most pedig lépjünk át egy másik napirendi pontra. Most az én kameraülés következik. Tehát zárt ülés következik. Thanks.